Diamo inizio. Shall we start? Elkezdjük az ülést. Bentornati. Üdvözlöm Önöket, kedves kollégák, és ismét üdvözlöm azokat, akik ismét körünkben vannak, akik már korábban a bizottságunk tagjai voltak, a Agri szakbizottság tagja. Ide üdvözlöm szívből az új kollégákat és kolléganőket, és tudják, hogy a mai ülésünket az interneten keresztül is élőben lehet hallgatni, és minden nyelvünkön, minden egyes munkanyelvünkön, tehát 23 munkanyelven lehet hallgatni bennünket az interneten keresztül is. Önök is tudják, hogy ma a szakbizottságunk alapító ülését fogjuk végrehajtani, tehát meg kell, hogy válasszuk az új elnökséget, majd ezt követően meg fogjuk választani tehát az új elnököt, majd az négy alelnökünket. Azt gondolom, hogy most minnyájukat emlékeztetem arra, hogy ha több mint egy jelölt lenne valamelyik tisztségre, akkor egyeztetnünk kell, tehát erre lehetséges, hogy szükségük lesz a szavazókártyájukra, tehát kérném önöket, hogy azért tartsák kéznél a szavazókártyájukat, arra az esetre, hogyha esetleg szavaznunk kellene majd. Kedves kolléganők, kedves kollégák, akkor gyakorlatilag ö, vágjunk is bele, válasszuk meg az elnökünket. Hát ö, gyakorlatilag én persze szeretnék elnök maradni, de szeretném emlékeztetni önöket arra, hogy a nyelvi profilunkat illetően most nem fogunk szavazni, hanem rögtön rátérünk az új elnök megválasztására. És ezt szeretném indítani az eljárást erre vonatkozóan, és emlékeztetném önöket arra, hogy egy ö, jelentkezőnk van, Szegreszki. Szegreszki. És, ö, és ezért meg szeretném kérdezni a jelöltet, hogy egyetérte a jelölésével. Igen, rendben. Van-e további jelölt, jelölés a, az Agri Bizottság elnökségére, elnöki tisztségére. Hogyha úgy látom, hogy nincsenek jelölések ezen kívül, akkor viszont gyakorlatilag Szikercki kollégát a közfelkiáltásra megválaszthatjuk a az Agri Szakbizottság elnökévé. És kedves kolléga, akkor kérlek, hogy gyere ide előre a pódiumra, és akkor már nem alelnök vagy, hanem mostantól elnök vagy, és szívből minden jót kívánok neked a továbbiakban.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 tiszteletben állt a bizottság elnökeként. Az eddigiekben is nagyon köszönöm, hogy ön is rám szavazott elnökként, és hogy önök is megszavaztak, tehát nem is húzom az időt, hanem rögtön a napirendünk következő pontjára térünk rá, mégpedig az alelnök, első alelnök megválasztására. Przechodzimy. Jeszcze raz serdecznie Państwa witam. Hát szívből üdvözlöm Önöket még egyszer, és megállapítom, hogy az ülésünket ugye már megnyitottuk, kolejnego. Proszę o... És ezzel a következő pontra térünk rá. hivatkozok az eljárási szabályzatra, amikor meghirdetem az alelnökökről folytatandó szavazást. Az első alelnökről szavazunk a következőkben, itt a szakbizottságban. Három, illetőleg négy alelnököt választunk meg, egyenként történik a választás. Kérem tehát, hogy tegyenek javaslatot a jelöltekre. Az első alelnökről van szó most. Parancsoljon. Elnök úr, Julia Moyt javaslom első alelnök itt a szakbizottságban. Castro. Köszönöm szépen, De Castro úr. elnök úr. A szocialisták és demokraták nevében az első alelnökre Erik Andrőt javaslom. Kandrő úr lenne tehát az első alelnök itt a szakbizottságban. Vannak-e további javaslatok a jelölti pozíciókra? Méghozzá az alelnök, az első alelnök esetében. Nincs ilyen, úgy látom. Akkor ezzel a jelöltekhez fordulok. Elfogadják-e a jelölés? Moly asszony. Egyetérte azzal, hogy jelölik az első elnöki posztra. Igen, köszönöm. Egnyú úr. Kondrő úr. Én is egyetértek. Abszolút egyetértek. Proszę Państwa, proponuję w takim razie, abyśmy przeprowadzili... Hölgyeim és Uraim, azt javaslom, hogy elektronikusan szavazzunk a jelöltekről. Mindenkinél van szavazókártya? A teljes jogú képviselők, tagok szavatkozhatnak, és amennyiben valaki közülük hiányzik, akkor egy póttag helyettesítheti őt. ABC sorrendben szavazunk. chcę państwa poinformować że za panią Kostinger będzie uczestniczył pan Tájékoztatni kívánom őket arról, hogy Köstinger úr helyett Linz úr vesz részt a munkában, Kajnowski úr helyett, Ayuso asszony szavaz, Pótaként Meló urat, Kanyeta asszony helyettesíti ebben az esetben. Mind, ez mind nem, egy helyettesítés még van. Aguilera asszony helyett pár Garcia Perez asszony szavaz. Ezzel sikerült tisztázni. Úgy látom, van még kérdés. Parancsoljon. Csak azt szerettem volna mondani, hogy a frakciónk helyett Smith, a frakciónk nevében Smith úr van Buvi úr helyett itt a szavazáson. Rén úr. Parancsoljon, biztos úr. Elnök úr. Rén úr, Olbi urat helyettesíti. Oké. Okay. Bardzo dziękuję, panie Köszönöm szépen ezt a tájékoztatást. ezzel az összes helyettesítést megemlítettük, és megkezdődhet a szavazás. Głos oddany na pana Andriu. Naciskamy przycisk zielony. Andriu úr támogatásához a zöld gombot nyomják meg, Moly asszony támogatásához pedig a piros gombot. Azok, akik tartózkodnak, azok a fehér gombot nyomják meg. Világos most a szavazás, mint olyan? Tehát ABC sorrendben szavazunk. Zöld, Andrió úr, piros pedig Moly asszony. Végül pedig mint mondtam, a tartózkodáshoz a fehér gombot nyomják meg. Ezzel a magyarázat érthető? Igen, ha így van, akkor megkezdjük a szavazást. Vagyis megválasztjuk az első alelnököt itt az Agri szakbizottságban. Kérem, szavazzanak. Hm, parancsoljon. Itt a szavazógéppel gond volt a szomszédban. Úgy látom, rendben van. Van-e további probléma, kérdezi az elnök? Amennyiben van, akkor jelezzék. Ha még vannak problémáik, jelezzék most, de most megnyitom a szavazást. Megnyitottam a szavazást. Folyamatban van a szavazás. Úgy hallom, hogy egyel több szociáldemokrata szavazó van. Ezt kéne korrigálni. Hölgyeim és Uraim, meg kell ismételnünk a szavazást a jelek szerint. Kérem a szociáldemokratákat, hogy ügyeljenek az előfelvetett problémára, tehát megnyitom újra a szavazást, szavazzunk.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 Andrió úr 27 szavazatot kapott, Molyasszony 8-at, 5 tartózkodás mellett ezzel az első alelnököt meg is választottuk, Andrió úr. Gratulálok. Alelnök úr. Természetesen Moly asszonynak is köszönetet mondok, és a megválasztottat kérem foglaljon helyet mellettem, itt a pódiumon. Jeszcze raz bardzo serdecznie e, gratuluję i dziękuję za wybór. Akkor még egyszer szeretnék gratulálni. Köszönöm a választást. Tovább megyünk. A második e, alelnököt választjuk meg. Nek Nicholson úr, elnök úr, Janos Csicsaszkit úr szeretném javasolni, aki az elmúlt öt évben öt évig, mint mondtam, alelnök volt már a szakbizottságban. Ezt hiszem, hogy megszolgálta ezt a bizalmat. János Wojciechowski. Wojciechowski úr tehát egyetért a jelöléssel? Igen, egyetértek. De szúr, elnök úr, szeretném közölni, hogy Péter jár nevében Schreier asszony fog szavazni. Köszönöm a tájékoztatást. Tudomásul vesszük, és megfelelően fel is jegyezzük. Vagyis, ha Wojciechowski úr egyetért a jelöléssel, és ha nincs további jelölés, akkor most megkezdhetjük a szavazást, és le is zárhatjuk rögtön köszönöm kiáltással. Köszönöm szépen. Kérem Wojciechowski alelnök urat, hogy foglaljon helyet a pulpituson, a körünkben. Ezzel folytathatjuk a munkát. Az eddigi alelnökök elfoglalják a helyüket, ezt kivárjuk. Örülök, hogy valamennyien szavaztak. És a harmadik alelnök szavazására kerül sor. Itt az Agri Bizottságban kérem a jelöléseket. Milyen jelölések vannak? De Castro úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Harmadik alelnöknek Aguila Garcia Klárát javaslom a szocialisták és demokraták nevében. Kieruję pytanie do kandydatki, czy pani poseł się zgadza. A jelölthöz fordulok. Elfogadja a jelölést? De Castro úr, még valamit? Elnök úr, Agilla kolléganő nincs jelen, de írásban nyilatkozott arról, hogy kész elfogadni a jelölést. Akkor a hivatalos szabályok szerint erre van lehetőség, ha nincs további jelölés, akkor megkezdjük a szavazást. Egyetlen jelölt van, Egnyúr. Javaslom Zulu urat az EFDD csoport neve, vagy frakció nevében, ő lenne a harmadik alelnök itt a szakbizottságban. Mhm. E, pan e, Zelo, poseł Zelo jest pełnym członkiem, może być kandydatem. Zula úr teljes jogú tag, ez azt jelenti, hogy jelöltként részt vehet a szavazáson. Megkérdezem tehát tőle, hogy elfogadja a jelölést. Zéla úr egyetért a jelölésével? Igen, egyetértek, mondja a jelölt. Hallottuk a jelölt beleegyezését, ezzel szavazásra kerül sor, elektronikusan szavazunk ABC sorrendben. Ami azt jelenti, Aguilera asszony ra szavazhatnak, hogyha a zöld gombot nyomják meg, Zelo úrra pedig akkor szavaznak, ha a piros gombot nyomják meg. Ha az eljárás ezzel világos, akkor megkezdjük a szavazást. Két jelölt van, megismétlem, amivel elhangzott, Aguilera asszonyhoz a zöld gombot nyomják meg, Zulo úr esetében pedig a piros gombot.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 úr 11 szavazatot. Ezzel Aguilera asszonyt megválasztottuk a szakbizottságunk harmadik alelnöki tisztségére, ugyan most személyesen nem tudott jelen lenni, ezért nem tud helyet foglalni itt elől a podiumon, de üdvözöljük szívből őt is az elnökségben. És akkor tovább lépünk a negyedik alelnök megválasztására itt az Agri Bizottságban, kérem önöket, hogy tegyék meg a jelölésre vonatkozó javaslatukat. De Castro úr, parancsoljon. Igen, elnök úr, én szeretném a szocialista frakció számára Bazilika asszonyt javasolni. Dancilla asszony, hadd kérdezzem meg, hogy egyet ért ezzel, hiszen ön már a korábbi törvényhozási periódusban is itt a szakbizottságban dolgozott, egyet értek. Tehát, mondja az elnök, a jelöléssel a képviselő egyetért. Egnyű úr, van-e további jelölés? Individual on... Ugyanazt a személyt lehet két külön dologra javasolni, akkor újra javaslom, mert a titkárság bólint, akkor Moly asszonyt, Júlia Moly asszonyt negyedik alelnöknek javaslom. Elnök? Igen, tulajdonképpen lehetséges, hogy ugyanazt a személyt még egyszer javasolják, tehát Moly asszonyt kérdezem akkor, hogy a jelöléssel egyetérte? Igen, egyetért vele, mert látom, hogy bologat, nagyszerű, tehát akkor két jelöltünk van ezennel. És hogyha viszont két jelöltünk van, ami nagy örömömre szolgál, hogy ez mind a kettő jelölt hölgy, akkor pedig ABC sorrendben fogunk eljárni. Dancsilla asszony lesz az első, és Moly, de Moly asszony a második. Tehát, hogyha Dancsilla asszony szeretnék megszavazni, akkor kérem, hogy a zöld gombot nyomják meg, ha a Moly asszonyt, akkor pedig a piros gombot világos ugye minden, minnyájuk számára, akkor viszont akkor megnyitom a szavazást, ha nincs kérdés. Még zajlik a szavazás, és most már a szavazás végére értünk, tehát úgy látom minden rendben, nem volt semmi probléma, akkor lezárom a szavazást. És Dancsilla asszony 26 szavazatot kapott, Moly asszony pedig 11 szavazatot. Tehát szívből gratulálunk, Dancsilla asszonyt választottuk meg, és szívből kérem, hogy jöjjön ide fel és csatlakozzon hozzánk itt a pódiumon. Proszę Przebrnęliśmy przez procedurę wyboru składu. Hölgyeim és uraim! A mezőgazdasági szakbizottság elnökséget megválasztottuk, nincs már sok időnk, hiszen a következő szakbizottság várokozik az ajtón kívül, a harmadik napi rendi pontra térünk át. Itt uh, a 2014 második felében tartandó ülések menetrendjének megerősítése szerepel. Önök megkapták az időponti javaslatokkal a dokumentumot. Ha nincsen ellenvetést, akkor elfogadottnak tekintjük ezt a menetrendet. Úgy tűnik, hogy nincsen ellenvetés. Ezzel, mint említettem, elfogadtuk az ülések menetrendjét. A negyedik pontot töröltük, Szeretném önöket tájékoztatni arról, hogy július 23-án kerül sor a következő szakbizottsági ülésre itt Brüsszelben. Gratulálni szeretnék még egyszer mindazoknak, akiket képviselőként megváltoztattak itt az Európai Parlamentben, és nagyon örülök annak, hogy önök úgy döntöttek, hogy ennek a szakbizottságnak szeretnének a tagjai lenni, ahogy Castro úr ezt elmondta, Kúsnyuk úr kért sor, szót parancsoljon. Elnök úr, először is önnek szeretnék gratulálni megválasztásához. Ha megengedi, akkor megemlítenék egy súlyos problémát, a lengyel gazdák helyzete kapcsán itt a tejkvóták átlépés miatti szankciókról van szó, 2013-ban érvényesült ez, és 2011 elején. Tudom, hogy már túl későn említem meg ezt a problémát, de itt az Agriszabizottság első üléséről van szó. Éppen ezért szeretném kérni azt, hogy az új, jönnem megválasztott elnökség foglalkozik ezzel a problémával, hiszen 56 ezer lengyel gazdát érint ez a probléma, 200 millió zlotyiról van szó, tehát nagyon sok pénzről tisztában vagyok azzal, hogy a tejkóták az Európai Unióban bizonyos szabályoknak kell, hogy megfeleljenek, a szankciókra ugyanez vonatkozik, olyan esetben, ha túltermelés történik, de tudjuk azt, hogy 2015-ben, 16-ban meg fogják szüntetni a kótákat. Ezt kell leszögeznünk először is, a második pont, Az Európai Unióban a 2013-as kótákat 2014-ben nem lépték túl. Éppen ezért nekem az a benyomásom, hogy az Európai Unióban a gazdák büntetése nem vezet célra. Éppen ezért kérném azt, hogy a mezőgazdasági szakbizottság foglalkozzon ezzel a problémával, és próbáljuk meg elkerülni ezeket a típusú szankciókat. Örülnénk annak, hogyha napirendre tűznék ezt a pontot mi hamarabb. Köszönöm szépen. Köszönöm. Ma nincsen további tartalmi pontunk a napirenden. Ugye itt egy fontos problémáról van szó, éppen ezért azt javasolnám, hogy a következő szakbizottsági ülésen térjünk majd vissza erre az említett problémára. Természetesen kérhetjük a bizottságot arra, hogy kezdje el a problémát taglalni. Herez Garcia asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék egy kérés megfogalmazni az elnökség felé. A szék kritikát fogalmazott meg a bortermelés támogatásával kapcsolatban kérem, hogy hívják meg a szakbizottságba a bizottságot, mégpedig mi hamarabb, mégpedig a nyári szünet előtt, hiszen nagyon fontos, hogy ezzel kérdéssel foglalkozzanak. Az első alelnök már értesült erről a kérdésről, és örülnénk annak, hogyha az Európai Bizottság kitérne arra, hogy mi is áll a számvevőszék kritikája mögött, illetve hogyan tudnánk biztosítani azt, hogy a bor támogatást más szervek ne ássák alá. Tehát örülnénk annak, hogyha két hét múlva visszatérhetnénk erre a problémára. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy megemlítette ezt a témát. Ha vannak további sürgős témák, akkor ezeket fel lehet vetni. A titkárság tudomásul vette, Moly asszonykért még szólt. Parancsoljon! Egy dolgot szeretnék megemlíteni. Úgy érzem, hogy a demokráciát ön ma uh, lábbal tiporta. Dziękuję pani za zabranie głosu i wyrażenie swojej opinii. Köszönöm, hogy ön elmondta a véleményét. Mindig nagyon fontos, Feligen úr. Feligen úr, öné szó, parancsoljon. Sorry. Uh, hello. Um, I understand uh, that you won't be dealing with any... Én értem, hogy ma nem tudunk tartalmi kérdésekkel foglalkozni, van egy nagyon sürgős probléma, amely az én országomat érinti, ami a, a szarvasmarha kereskedelmet illeti. Állítólag egységes piacon vagyunk, de az írköztársaságban, még akkor is, hogyha a szarvasmarhát küldhetünk Olaszországba, 10 kilométerre határunkon túl ezt nem tehetjük meg. Észak-Írországra gondolok, tehát azt gondolom, hogy ezt meg kell oldanunk, ezzel foglalkoznunk kell mégpedig mi hamarabb. Úgy érzem, hogy az Európai Uniónak az egyik legnagyobb előnye, hogy szabadkereskedelmet lehet folytatni, de egy olyan pillanatban, ahol ez nem valósul meg, például ott, ahol én élek, ott igenis kartellek, bűnszervezetek jelennek meg, akik megakadályozzák a kereskedelmet az emberek között, és meg szeretném tudni, hogy az Európai Unió mit tervez tenni megvannak a szabályok, de úgy érzem, hogy nagyon szomorú az, hogy mégsem tudunk kereskedelmet folytatni. Köszönöm. Nie możemy prowadzić dyskusji merytorycznej, bo nie ma czasu, powinniśmy zakończyć. Przyjęliśmy tę informację także i... Ami a tartalmi vitát illeti, sajnos erre most itt nincsen lehetőségünk. És elnézést, hogy meg Guinness asszonynak még nem adtam szót. Kérem, hogy fogja rövidre mondandóját. Az elsőkből lesznek az utolsók, az utolsókból az elsők. Én gratulálni szeretnék önnek, a következő megfigyelést szeretném megemlíteni eh, önnek. Sok súlyos témát vetettek fel a kollégák. Én szeretném, hogy az első pont az legyen, hogy felsoroljuk a problémákat, eh, például a eh, tej, túltermelés, és nagyon fontos, hogy a tényleges kérdésekről beszélünk az egész Európai Unióban, és minden ország elmondhassa azt, hogy milyen problémák érintik az ő gazdáikat. Sok sikert kívánok önnek! De szúr, kérem, csak nagyon röviden. Szerettem volna utalni arra, hogy tudom, hogy most lezárjuk ezt a megbeszélést, de Moly asszonyra szeretnék válaszolni, hogy nem elvesztettük, hanem megnyertük a demokráciát, hiszen demokratikusan szavaztunk a dolgokról. Köszönöm szépen, mondja az elnök. És most még egy utolsó hozzászólásra jelentkeznek, parancsoljon. Ez nem igazi demokrácia, amit látunk. Parancsoljon. Most lezárjuk. Elnök úr, meglep az, hogy ő nem mutatta be a programját megválasztása után. Itt igazából itt e, e, nem egy e, belső piacról van szó, hanem egy álpiacról. Mi itt az európai gazdákat, a francia gazdákat is képviseljük többek között, de nem áll dolgokat, úgymond. Minden bizonylattal még ebben a törvényhozási periódusban nagyon sok időnk lesz arra, hogy ezeket a témákat részletesen megvitassuk. Tehát a következő tartalmi pontokat, tárgyi pontokat a következő ülésünkön fogjuk megbeszélni. A mai napon is már elhangzottak témák, mégpedig az európai gazdák kérdése, ami nagyon jó, hogy itt azért már most elhangzott, és természetesen nagyon részletesen fogunk vele ezzel a témával foglalkozni a következő ülésünkön, a titkárság is ezzel fog foglalkozni, és természetesen az illetékes főigazgatóság munkatársa is. Nagyon köszönöm, hogy megválasztottak, nagyon köszönöm a részvételüket a mai ülésen, nagyon köszönöm, hogy részt vettek az eszmecserében, és akkor lezárom a mai ülésünket, és július 23-án lesz a következő ülése az Agribizottságnak. Köszönöm.